Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves képviselőtársaim, ezen a héten az a megtiszteltetés ért, hogy Amal al-Kubazi asszonyjal találkozhattam. Ő nem más, mint az Egyesült Arab Emirátusok parlamentjének házelnöke. Köszönöm a Szihám asszonynak, aki egy iszlám állam eh, parlament elnökeként is kifejezésre jutotta, hogy milyen elítéli a terrortámadásokat, eh, és eh, a véres támadás helyére egy koszorút is elhelyezett. Köszönöm szépen, kolléganő, és szeretettel üdvözlöm itt a körünkben. Most pedig a ügyrend kapcsán Weber képviselőnek adom meg a szót, tessék. Húzzuk, csak húzzuk. A, a 186. cikkre hivatkozok, és egy 11.2-es cikkre az ügyrendünkben. Tegnap a plenáris ülés előtt volt egy egy perc, a terem előtt a terrorizmus áldozatai emlékeztünk egy egy perces emlékezés, megemlékezés keretében. Ezt egyébként Tereza Jiménez kezdeményezte az én frakciómból. Ennek az egyperces emlékezésnek a háttere az volt, hogy ezzel egyidejűleg a GUE-nak volt egy rendezvénye az Európai Parlamentben, egy egykori ETA terrorista Odegnyi úr is meghívót kapott erre. Egy elítélt terroristáról beszélünk, ő az, aki a GUE frakcióban fórumot kapott, hogy beszéljen és vitát folytasson. Kedves kollégák, kérjük ezt a tényt vizsgálják ki, ez a néppárt kérése és indítványa, ez egy provokáció az áldozatok irányába, hogyha egy korábbi terrorista itt a parlamentben szólhat, és bemutathatja a saját álláspontját, és most, hogy néhány nappal ezelőtt éppen a mi házunk ajtaja előtt láttuk a terrort, éreztük a terrort, ezért nem akarjuk megtűrni ezt az eljárást. A szabadság, a demokrácia, a béke Európája akarunk lenni, és remélem együtt lépünk fel a terror ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Weber úr, köszönöm. Tudomásul veszem a hozzászólását, Weber úr. Ön a 186. cikk második bekezdésére hivatkozott a hozzászólásában. Ezt így el kell fogadnom. Ezzel együleg szeretném elmondani, hogy kedves kollégák, én nem teszem lehetővé a vitát erről. Egynek egyszerű oka van, ez nem a plenáris ülés ügye. Teljesen megértem, számos levelet kaptam ebben az ügyben, de hogy meghívnak frakciók vagy egyes képviselők valakit ebbe a házba, és ez biztosítja a betérést, a hozzáférést, ezt nem tartozik a hatáskörömbe, és más testület sem hivatkozhat, ha csak nem nagyon súlyos, rendkívüli büntetőjogi okok sorolhatók fel, amelyeket egyébként a tagállamok érvényesítenek. Megértem az érzéseket, mint már mondtam, de Pillanatnyilag hm, az egyéni meghívások ellen nem tudok fellépni vagy eljárni. Ez egy politikai értékelés is, amit egyébként egyes frakciók vagy képviselők vállalnak fel, hogy ilyen személyeket meghívnak. Nagyon hálás lennék, hogy vigyük a hivatalos helyekre, az elnök a konferenciája elé például, vagy az elnökség elé a kérdést, mert ott van ennek a helye, mint mondtam, Egyébként pedig Cimmer asszonynak adom meg a szót, mert frakcióként vannak érintve. Ezen túlmenően senkinek sem fogok szót adni ebben a témában itt, mert nem kívánok vitát folytatni. Hmm, működik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok erről vitát folytatni. Két dolgot szeretnék kijelenteni én is valamennyien együtt küzdünk a terrorizmus ellen, pont. Másrészt lehetőséget kell adni arra is, hogy olyan emberek, akik tudatosan a béke folyamat mellett döntöttek, és aktív részesei ennek a béke folyamatnak, hogy őket bevonjuk a parlament demokratikus vitájába. Köszönöm szépen! Frau, Frau Igen, tisztelt képviselő asszony, Tisztelt kolléganő. Jiménez. Frau Kollegin Jiménez. Jiménez kolléganő. Nyilván megértjük a helyzetét, értjük azt, hogy izgatott ebben az ügyben. Hölgyem és Uram, ennek ellenére azt mondom, hogy a hatáskörrel bíró testületekhez fordulunk, és több eh, megoldást nem tegy, több hozzászólást nem teszek lehetővé. Egyébként a 10, április 14-i ülés jegyzőkönyve eh, elkészült. Van-e a jegyzőkönyvvel kapcsolatban kifogásuk? Tehát április 14-i ülésről van szó. Jó. Ezzel kapcsolatban nincsen kifogásuk,